Merci. Merci à la push Köszönöm szépen. Köszönjük a brüsszeli Push of Brass Bandnek. Nagyon köszönjük. Good afternoon, everybody. Thank you for coming. Jó napot kívánok mindannyiuknak, és köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe. Franciával is ugyanezt mondja az elnök úr. Az Európai Parlament plenáris termében spanyol ajkúaknak is. Üdvözlet az Európai Parlament plenáris üléstermében. Az olaszoknak is kedves köszöntő szavakat mond az elnök úr. Szeretném üdvözölni e, azoknak a városoknak a e, polgármestereit, akiket a földregés sújtotta. Azért hívtuk meg őket, hogy arra mutassunk rá, hogy Európa milyen közel áll azokhoz az állampolgárokhoz, akik most a legtöbbet szenvednek. Miért döntöttünk úgy a kollégáimmal együtt a büróban, az alelnökökkel, a kvesztorokkal, hogy ezt a mai napot megszervezzük, hogy a parlament plenáris ülését átalakítsuk mégpedig az európai állampolgárok ülésévé. Ma önök foglalják el a mi helyünket itt a plenáris teremben. Ez egy szimbolikus gesztus, de ami engem illet, rendkívüli jelentőségű. Ugyanis sajnálatos módon pillanatnyilag nehéz időket élünk. A terrorizmus, amely továbbra is sújt minket, két nappal ezelőtt Orli repülőterén, az illegális bevándorlás, a gazdasági válság, nagyon sok fiatalt érint, hiszen nem találnak munkát. Úgyhogy ebben a nehéz pillanatban egyre nagyobb a csalódottság az intézményekkel szemben. Ez természetes. E, igaz ez Európára is, az európai intézményekre. De mi szeretnénk elérni azt, hogy ez, ez a parlament az elkövetkezendő két és fél év során, és azoknak a kollégáknak köszönhetően, akik e, végigviszik ezt az időszakot velem együtt, csökkentsük a távolságot az európai állampolgárok és Európa között. Azt szeretnénk, hogy mindazok, akik itt vannak, akik a félmilliárdnyi Európát képviselik, úgy érezzék, hogy ők döntenek sok mindenben, amit meg kell tennünk. Konkrét válaszokat kell ugyanis megfogalmaznunk az önök problémáira. Jobban meg kell magyaráznunk azt, hogy mit is teszünk. nem szabad ennyire bezárkóznunk a brüsszeli elefántcsontoronyba, hanem közelebb kell kerülnünk az állampolgárokhoz. A mai napon ünnepeljük a római szerződés aláírásának 60. évfordulóját. Tulajdonképpen ez adta a kiinduló pontját ennek az európai útnak ezt tette lehetővé sokunk számára, főleg nekünk, hogy békében éljünk, szabadságban, hogy szabadon mozoghassunk egyik városból a másikba. Nálunk nincs halálbüntetés. Mi vagyunk az egyetlen ilyen kontinens. És azokban az országokban, amelyekben azon gondolkodnak, hogy vissza állítják az, a halálbüntetést, szemben velük mi mindig is az emberi jogokat állítottuk a középpontba. Úgyhogy nem csak azért hívtuk meg önöket ide, hogy valamilyen rendezvényen vegyenek részt, hanem hogy megértsék, hogy ez az Európa változni akar, jobb akar lenni. De hogy enélkül az Európa nélkül sehova nem jutunk el. változni jobb. Ha viszont tönkreteszünk valamit, mert nem mennek a dolgok, akkor valamilyen olyan cselekedetet viszünk véghez, amelyről mi döntünk. De mi most össze akarunk fogni ebben a pillanatban, hogy az állampolgárok problémáit megoldjuk. És ma önök is úgy fognak eszmecserét folytatni, mint ahogy mi tesszük ezt képviselők. Nem könnyű megtalálni a jó megoldást, a jó egyensúlyt. Azonban ma közvetlenül megtapasztalhatják ezt a mi képviselőink helyén, hogy mit jelent az, hogyha saját elképzeléseiket is elmondhatják. Senki sem fogja önöknek, önöket megakadályozni abban, hogy elmondják itt ebben az Európában a véleményüket. Nyugodtan kritizálhatják Európát, mondhatnak róla jót, kritikálhatják a képviselőket, mindent elmondhatnak, amit csak akarnak, de természetesen tiszteletbe tartva a szabályokat, az értékeket. Hiszen erről szól a demokrácia Európában. Úgyhogy üdvözlöm Önöket, hogy ezen a délutánon részt vegyenek, McGinnis asszony az első alelnök fogja a vitát vezetni, nagy tapasztalattal rendelkezik, ír, úgyhogy van tapasztalata a sok nyelvűekkel való munkában, de ugyanakkor úgy, hogy megtartsák identitásukat. Ott vannak például a belgák, és Európa erről szól, az értékekről, az elképzelésekről. De ezek sokkal fontosabbak, mint azok a szavak, amelyeket kimondunk. Úgyhogy így most a római ünnepségre gondolok, és nagyon örülök annak az ünnepségnek, amely az aláírást Eh, aláírás emlékeztetnek, de tulajdonképpen itt újraindítjuk ezt az utat Európa érdekében. Úgyhogy amikor majd visszatérnek otthonukba, saját városaikba, Európa országaiban, akkor elmesélhetik, hogy itt mit tapasztaltak ez alatt a nap alatt, hogy mit próbáltak meg, hogy találkoztak a nagy demokráciával Európában, ahol szabadon lehet mindent mondani, és megbeszélni. 751 képviselővel 751 olyan csekul, képviselővel, akik az önök érdekében kell munkálkodnia. Úgyhogy én először a vita levezetés érdekében McGinnis alelnök asszonynak szeretném adni a szót de egy fiatalnak, egy fiatal lánynak adnám át először a lehetőséget, hogy próbálja meg, hogy milyen az, amikor e, elnökölni kell. Ő még nem tudta, hogy ez lesz a feladata. Tessék, tessék, foglalj helyet itt a helyemen, meg tudod csinálni. Mademoiselle la Présidente. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt fogadott bennünket, és örülünk annak, hogy a fiatalságot és a polgárait támogatja. Megadom a szót meg Guinness asszonynak. Um, Can I just say I... Köszönöm. Nagyon örülök annak, illetve szívesen átadom az elnökletet, ha szeretné. Szóval nekem is vannak feladataim. Mindenkit köszönöm, és szeretnék köszönöm Tajárni elnök úrnak ezt a meleg köszöntőt. Örülök, hogy üdvözöl velünket, és beszélt az Európai Unióban a közös jövőnkről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eh, kigondolták ezt a folyamatot, hogy a Európa polgárait összehozzuk. Remélem, hogy részt vesznek a mai délután vitán. Nehéz feladatom van, kemény feladatom, be kell tartatnom az időt, és nagyon szigorú leszek. Öt témánk van, nagyon komoly témánk, globalizáció, munka, egy, e, Európai Unió, biztonság, éghajlatváltozás. változás a témát valaki bevezeti majd, utána a képviselők reagálhatnak, illetve önök, és kérek mindenkit, hogy magasra tartsa fel a számát, azért, hogy lássuk, mindenkinek van száma. Azért nyomtattuk ki ezt ilyen nagy számokkal, mert én szemüveges vagyok. Kérek mindenkit arra, hogy amikor felteszi a számát, akkor ne kérjen egyszerre mindenki szót, hiszen nem fogok tudni mindenkinek lehetőséget adni egyszerre. Rövid lesz a délutáni ülés, sokan szeretnék hozzászólni a vitához, és el is kezdjük a munkát. A fiatalok körében a munkanélküliség az első téma, a munkahely e, biztosítása lehetőségek teremtése mindenki számára. Most pedig az Európai Ifjúsági Fórumnak, Tina Hocsavárnak adok szót, aki a bor tagja. Parancsoljon! Thank you. Hello everybody. Today my voice... Mindenkit köszönteni szeretnék. Több millió fiatal nevében szeretnék egy üzenetet megfogalmazni önöknek. Nagyon fontos a munkahelyet teremteni, és két megoldást kell, hogy önök megvalósítsanak. Ennek érdekében az első az inkluzív és testre szabott intézkedések, amelyek minden fiatal támogatnak, illetve az érzékeny csoportokhoz is eljutnak. Ezt három kiegészítő cselekvéssel érhetjük el. Az inkluzív ifjúsági garancia szkém, amelynek célzott intézkedései vannak, a speciális igényekkel rendelkező fiatalokra, fiatal nők, bevándorló gyerekek számára. Az egyablakos megoldások biztosíthatják azt, hogy minden fiatal hozzáfér az összes szolgáltatáshoz és iránymutatáshoz, és nagyon fontos eh, a, a munkaerőpiacra eh, történő bejutásokat megkönnyíteni. Kulcsfontosságú partnerekre is szükség van, az ifjúsági szervezetek eh, erőteljes bekapcsolódása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a legigább érzékeny csoportokhoz is eljussanak ezek az intézkedések, széleskörű hálózatok, biztosíthatják ezt, és a ifjúsági szervezetek kapcsolhatják össze a fiatalokat és a, munkahelyeket. Nagyon fontosak a fair munka körülmények, bármilyen típusú munkáról is legyen szó. szociális standardokat minden szerződésre érvényesíteni kell beleértve az alacsony szerződéseket az új típusú munkahelyeknél is nagyon fontos minimális védelem biztosítani a munkavállalók számára, tisztességes fizetés, illetve az önkéntes nyugdíjalapokba a befizetés. De ugyanazon munkáját ugyanolyan fizetés, nagyon fontos, nagyon fontos a kor alapján történő diszkrimináció megszüntetése. Úgy érzem, hogy a fiatalok az Európai Ifjúsági Fórum felkészült erre a munkára, remélhetőleg eh, együtt indulunk el ezen a jövőbe vezető úton. Köszönöm. And, and thank you for kickstarting our conversation. I'm going to go straight away to our... Köszönöm. A szocialista képviseletében Steinbrück asszonynak adok szót, tíz röviden reagáljon. Csak uh, megismételni tudom azt, amit Tina mondott mi itt az Európai Parlamentben, mi szociáldemokraták, Janit elvezetésével is jó munkahelyekért küzdünk, uh, a munkanélküliség ellen, különösen ami a fiatalok munkanélküliségét illeti. 2012-ben az ifjúsági garanciát feltűztük, de rendre tűztük, és reméljük, hogy ennek nyilván már megmutatkoznak, 9 millió fiatal vett részt ebben a kezdeményezésben, hozzáférte a munkaerőpiac intézkedésekhez. A fiatalokat fizetni kell, nem szabad megengedni a fizetés nélkül gyakornoki időszakokat, ez nagyon fontos számunkra. Az egyablakos megoldások is nagyon fontosak. A tanácsadásnál nagyon fontos a jó példák követése vannak ilyenek Európában, és Európának megvannak az esélyei, hogy a különböző tagországokból a jó példákat eh, felhasználja olyan eh, országokban, ahol problémák vannak, az iskolából a munkahelyre történő átállás nagyon fontos. Aki kimarad a munkerőpiacról, súlyos problémákkal a szociális probléma ered mindebből az összes európai tagországban. És a szociális konvergenciát is erősíti ez a folyamat, éppen ez ezért csak támogatni tudom azt, amit Téna kért, mi támogatjuk őt, ami támogatásunkra számolhat, számíthat az összes fiatal európai, és ez politikánkban prioritás. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Uh, and és mielőtt megadom a szót a következő hozzászólónak, ne felejtsék el, hogy kérdések is lesznek. Hogyha valaki szeretne részt venni a vitában, akkor eh, emelje föl a kis kártyáját, hogy lássuk, hogy ki szeretne hozzászólni. Négy embernek fogok tudni szót adni minden témához. Most pedig López asszony következik a a GUE részéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék mindenkit sok szeretettel köszönteni a fiatalokat, a fiatal generációt itt Európában. Remélem úgy érzik, hogy ez a hazájuk, hiszen ez az, ez az otthonuk. Nagyban osztom a jelentéstevő által elmondottakat. Mi is úgy gondoljuk, hogy hozzá kell járulni az igazságos, tisztességes munkakörülmények meg a kialakításához, a megfelelő garanciák kialakításához mindenki számára munkahelyet kell létesíteni. Az én frakcióm, az Egyesült Baloldal emellett úgy gondolja, hogy nem csak az ifjúsági garancia programokra van szükség, ugyanezek nagyon fontosak, és ezeket nagyra értékeljük, de emellett egyéb politikákra is szükség van, amelyek jobban személyre szabottak, vagy egy olyan világra szabottak, ahol változik a termelési kultúra. És mi is változunk ezzel együtt. Azt gondoljuk, hogy a megszorítási intézkedések nem működtek, nem, oldott, nem oldották meg a problémákat, és ezért számos alternatívát kidolgoztunk a munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére, a minőségi munkahelyek teremtésére. Az európai szociális pilléren dolgozunk, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, de egyéb programok, egyéb aspektusok is felmerülnek, mint például a képzés. Nemrégiben elfogadtuk az EURES programot, ez egy önkéntes mobilitási eh, program Európában fiatalok számára az aktív eh, foglalkoztatási politikát és a közfoglalkoztatást eh, fontosnak tartjuk. Azonban az egyes tagállamok között hatalmas különbségek vannak, úgyhogy bizonyos kérdéseket standardizálni kellene, hogy egy irányba haladjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor meghallgatjuk a 247-es ülésen ülő személyt. Kérem, hogy mutatkozzon majd be. Ez véletlen, ismerem a hölgyet, Írországból érkezett, nem beszéltük ezt meg előre, de minden esetre gratulálok, hogy ön az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Európai Leader program, ez 25 éves, ez a vidékfejlesztési program, ez is egy fontos születésnap. Ez volt az első olyan program, amely Európát a vidéki polgársággal összekapcsolta, közelebb hozta őket egymáshoz. Az európai demokrácia egyik alapvető mérföldkövéről van szó, és biztosítani kell azt, hogy ez a program jövőben is a bottom-up megközelítés része legyen, az NGO-k helyi közösségek kezében maradjon, hogy egy dinamikus program maradjon ez, a fiatalok és az idősek számára egyaránt Európa szerte. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. A képviselők röviden fognak majd válaszolni. 197-es székenülő úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, Bernardo Ramosnak hívnak, Spanyolországból érkeztem. Az Európai Föderalisták Uniójának tagja vagyok. Köszönöm szépen hogy lehetőséget kapunk arra, hogy az Európai Parlamentben részt vegyünk ezen a e, vitán. Két e, e, egyetemista vagy egyetemi végzettségű gyermekem van, akik munkanélküliek, nincs esélyük a munkavilágában. Nagyon örülnék neki, hogyha az önök napi rendjén az ifjúsági munkanélküliség témája is szerepelne, hiszen el is mondták, hogy ez fontos számukra, de ezt egy kicsit aggasztónak tartom, hogy úgy foglalkoznak ezzel, hogy a tüneteket próbálják kezelni, ahelyett, hogy az okokat kezelnék. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek valódi vezető szerepet kellene a Európában. Azt gondolom azonban, hogy most nem azzal van probléma, hogy megfelelő értékeket hozzunk létre, anyagi értéket hozzunk létre a világban, hogyha megnézzük a statisztikákat, látjuk, hogy akár az új technológiáknak köszönhetően is képesek vagyunk hatalmas vagyonokat felhalmozni, de egy új szocio, szociogazdasági modellre lenne szükség, mert meg kell változtatni az eddigi elosztási modellt fontos, hogy a változásokra felkészüljünk. És én azt kérem önöktől, mint a társadalom élővasaitól, hogy egy új szociogazdasági modellt dolgozzanak ki, amely mindenkinek a javát szolgálja, hogy ez ne történhessen meg, amit én éppen, mint személyes helyzetemet leírtam. Köszönöm. Köszönöm a Következő hozzászóló az 548-as széken ül. 548. Látjuk, látjuk, megvan. Persze sokat segít, hogyha az ön irányába nézek. Ön perc, két perce van. Köszönöm szépen. Ja. Eh, Jó napot kívánok! Favára van élek, egy gyönyörű területén, Szicéliában. A fiatalok munkanélküliségéről van szó ma. Ez európai probléma, de azért nem mindenütt egyenlőképpen jelenik meg Európában, ezt mindannyian tudjuk, főleg a déli területeken. Szeretném, ha felhívhatnám a figyelmüket egy olyan jelenségre, amelyre nem mindig találkoztak ezen a téren. A vidéken élők vonatkozásában, Olaszországban, illetve mindenütt Európában. Olyan területeken, amelyek messze vannak más területről, Báliban például. Itt óriási a probléma a, a fiatalok munkanélkülisége szempontjából itt már szinte csak fiatalok élnek, illetve nyugdíjasok. Szeretnénk, hogyha itt is fejlődne ez a terület. Én úgy gondolom, hogy a vidéknek nagyon fontos szerepe van, nem lenne szabad kihalni ennek a területnek, mert a fiatalok innen elmennek. Azért, mert nincs munkájuk, ami pedig életet adna ennek a területnek. Köszönöm. And I now give the floor. Köszönöm szépen. Az 350-es széken ülő hölgynek adom meg a szót, tessék. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Először is szeretnénk köszönetet mondani, eh, hogy itt lehetünk, és a nők alapítványának nevében hozzászólhatunk a kollégámmal együtt dolgozunk ebben az alapítványban, és a szociális politikai eh, részvételért hoztunk létre projekteket annak érdekében, hogy a nők és a férfiak esélyegyenlőségét eh, támogatni tudjuk. A hozzászólásunkban szeretnénk eh, utalni arra, mennyire fontos a jövőbeni kihívások megoldása terén a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségre is odafigyelni a munkaerőpiac dimenziójában, és természetesen van még bérkülönbség, de, két, és de 2007 és 2016 között csökkent ez a különbség, azonban még mindig létezik, és a munkanélküliség elég magas, és a nők esetében magasabb a munkanélküliségi veszély. Ezen kívül elég sok nő van, aki elég rosszul fizetett munkahelyeken dolgozik, mm, Emellett a, nagyon fontos az is, hogy a civil társadalom együttműködjön a közszférával. Végül is, végül pedig nem felejthetjük el, hogy a nő napon egy lengyel képviselő nagyon negatívan szólt a nőkről, és hát hadd emlékeztessem őt arra, hogy a sakkjátékban játékban a királynő elleni támadás egy elég nehéz akció. És a nőkre mindenképpen szükség van a társadalomban. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. nagyon fontos az esélyegyenlőség, illetve a vidékfejlesztés, a vidéki népesség elérése, illetve az új szociogazdasági modell, amit követel tőlünk az egyik úr. Steinbrück asszonynak visszadom a szót, hogy próbáljon reagálni ezekre a felvetésekre. Hát két percen van, ez nem túl sok. Azok a programok, amelyeket az európai polgárok amelyek az európai polgárokat Európához közelebb hozzák bármelyik területen is, mindenképpen támogatást érdemelnek, ezt támogatjuk is, köztük a LIDER programot is. A két egyetemi végzettséggel rendelkező fiatal édesapjának mondom, hogy az ön eseten nem egyedi eset. Az ifjúsági garancia nagyon fontos a szociáldemokraták számára, és ez kell, hogy a e, fiatal felnőttekre is vonatkozzon, ez napi rendünkön van. Nekünk ez fontos, a munkanélküliséget csak a helyszínen lehet leküzdeni, és ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok e, beruházásokat folytassanak, valósítsanak meg, és ez a vidéki területekre is vonatkozik, hogy munkahelyeket teremtsenek. Ahol magas a munkanélküliség, ott az ifjúság körében is magas a munkanélküliség. Nekünk nagyon fontos, hogy Európa egyetlen régiója sem vérezzen ki, ne kelljen az embereknek vándorolnia Európában. Nagyon fontos, hogy ez ennek érdekében a megszorítási politikának véget vessünk, beruházásokra kerüljön sor, és ezzel munkahelyeket teremtsenek mindegy, attól függetlenül, hogy egyetemi végzettségű vagy szakmai végzettségű szakképesítésre rendelkező fiatalokról van szó. A nők szerepe is nagyon fontos, a parlament nem csak a munkanélküliség elleni harcban, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, hanem a nők és a férfiak esélyegyelősége terén e, nagy vívmányokat mutathat. Sok nő e, számára bizonytalan foglalkoztatottság eh, mindennapi probléma. Sajnos e, annak ellenére, hogy van ilyen képviselőnk, mint például ez a lengyel képviselő, nem ez az általános felfogás az Európai Parlamentben. Nagyon sok európai parlamenti képviselő nők és férfiak együtt harcolnak az esélyegyelősség megerősítésért. Köszönöm szépen, mondja az elnök. López asszony. Két perc. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, és hát röviden hadd reagáljak ezekre. Utaltak a különböző programokra. Igen, nagyon fontos ezeket a programokat fenntartani. Megemlítettük az ifjúsági garanciát, illetve a Horizont 2020-ban betervezett programokat, amelyek nagyon fontosak számunkra. Mindemellett azt gondoljuk, hogy az európai költségvetés jobb elosztása is elengedhetetlen a munkahelyek létrehozása, főleg a magas szintű, jó minőségű munkahelyek létrehozása a fiatalok számára. Bernardo úr hozzászólásához csatlakozva természetesen végig kell ezt gondolnunk még egyszer, mert hogyha nem gondoljuk végig ezt a e, problémát, akkor nagyon nehéz lesz kilábalni erről a, ebből a válságból. Nagyon e, súlyos recesszióban vagyunk ugyanis. Ehhez azonban egy másik gazdasági politikára és szociális politikára van szükség. Két rövid megjegyzés, még a, meg, a nők és a férfiak esélyegyenlősége és a vidéki területek témájában. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az emberek vidéken maradjanak, vándoroljanak el, ehhez bizonyos intézkedésekre van szükség. Egyrészt a szolgáltatásoknak mindenütt rendelkezésre kell állniuk, nem csak a városban, hanem vidéken is. Ez sajnos nem mindenütt van így, főleg nem délen. Emellett az is fontos, hogy méltó, méltányos bért kapjanak az emberek, amiből meg is lehet élni. Sajnálatos, hogy a termelők nem kapják meg a méltányos árat a termékeikért, és nagy cégek lenyomják az árakat, és a fiatalok a vidéki területeken nem tudnak méltó körülmények között élni és dolgozni. Délen nagy az elvándorlás, ez hatalmas probléma, ez ellen fel kell lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudom, hogy ennek a nagyon fontos problémának csak a felszínét tudjuk érinteni. Hányan gondolják azt, hogy Európa eleget tesz a fiatalok munkanélkülisége terén? Felteltik a kezüket. Hányan gondolják azt, hogy többet kellene tenni Európának a fiatalok munkanélkülisége terén? Azt hiszem fontos, hogy lássuk, hogy mennyire frusztráltak és hogy mi választott képviselők foglalkozunk is ezzel. Remélem valaki lefényképezte ezt, mert eléggé jelentős mennyiségben gondolkodnak így. Jó, akkor nézzük a következő témát. Ez nagyon fontos, a globalizációval foglalkozik, és a fair részről szól. A globalizáció elég sokat tett már, de talán vannak, akik úgy érzik, hogy nem eléggé érzik ezt. Úgyhogy ugyanígy járunk el, mint eddig. Az Oxfam képviseletében Natália Alonzónak adom meg először a lehetőséget. Parancsoljon! Köszönöm. Hát kezdjem egy kérdéssel. Tudják, hogy hány ember veszélyeztet a szegénység itt Európában? Hogy, hogyha elgondolkodnak azon, hogy Európa az egyik leggazdagabb kontinens, egy minden tizedik, vagy valóságban, a valóságban minden negyedik. Az 120 millió állampolgárt jelent, akiket veszélyeztet a szegénység. Ugyanakkor Európa 342 milliárdost él Európában. Ugyanakkor minden negyedik embert fenyeget a szegénység de politikai döntés kérdése ez. Obama elnök azt mondta, hogy csak egy százaléka irányítja a világot 99 százaléka szemben, sose nem lesz stabilitás. Hogyha csak ilyen emberek lesznek, akkor valami nem működik. Az EU globális ö, aktor, ö, nagy gazdasági hatalom, megvan a kezében minden lehetőség, hogy a szegénységet ö, eltörölje. De mindenkinek hozzá kell ehhez járulni. Hogy lehet az egyenlőtlenséggel ö, szembenézni? Először is fair adópolitikával. El kell osztani megfelelő javakat, de a vállalatoknak is hozzá kell ehhez járulni, azért, hogy a kormányok megfelelő pénzösszeggel rendelkezzenek, hogy a megfelelő szolgáltatásokat nyújthassák. Az EU-nak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a vállalatok bevallják azt, hogy hol e, szereznek e, profitot, és az EU tulajdonképpen úgy is hozzájárulhat a globalizáció működéséhez a migráció területe hogy a migráció mindenki számára előnyös legyen. 2015-ben a migránsok kétszer annyi pénzt küldtek a fejlődő országokba, mint amennyit ők kaptak. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e újdonság ebben. Igen, az Oxfam ezért kéri, hogy az emberek kerüljenek a döntések középpontjába. Köszönöm szépen! And now to our... Köszönöm szépen. Most a parlamenti képviselők következnek. Daniel Kaspari először a néppárt képviseltében. Tessék, Daniel, üdvözlöm. Kedves polgárok, a globalizáció zajlik, és két lehetőségünk van. Egyrészt, hogy bekapcsolódunk a folyamatba, vagy ezt mellőzzük. Egy ország van a világon, ami nem hajlandó részén a globalizációban, ez Észak-Korea, és az embertelen diktátor miatt élnek az emberek ott olyan rosszul, ők, ők teljes mértékben elhatárolódnak a nemzetközi árufolyamtól. Um, az én országomban uh, az önkormányzatok döntenek, másutt a nemzeti parlamentek. Uh, az Európai Unióban, az Európai Parlamentben döntünk mindenről, illetve az Európai Tanácsban viszont uh, olyan nincs, hogy egy kormány határozza meg a szabályokat egy egész világra nézve, tehát vagy engedjük azt, hogy a globalizációt a legközső ferek, a leggyorsabbak, a leggazdagabbak irányítják, vagy pedig mi alakítjuk a globalizációt, mégpedig úgy, hogy nemzetközi közösségként lefektetjük a saját szabályainkat, és Európai Unióként ezt tesszük évek óta a partnerségi együttműködési kereskedelmi megállapodásainkban. 40 kereskedelmi megállapodást kötöttünk több mint 100 országgal, és néhány héttel ezelőtt az Európai Unió és Kanada között megerősítettük a kereskedelmi megállapodást. Éppen ezért nagyon fontos, csak a saját frakcióm nevében szólok, egy harmada a szavazatoknak a miénk, mi vagyunk a legerősebb frakció, nemzetközi szerződéseket szeretnénk, nemzetközi jogot, de én szeretném azt, hogyha nem csak rossz számadataink lennének, a szegénységre vonatkozó adatok például, sikerült nagyon sok szegényt kiemelni a szegénységből. Itt Európában is sokat, sokan profitálnak az alacsony bérekből. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Sáke asszonynak adok meg a szót a liberálisok képviseletében parancsolja. Thank you very much. Oh. Köszönöm szépen. Tudom, hogy fantasztikus ez a mai lehetőség, hogy ilyen sokukat üdvözölhetjük itt az Európai Parlamentben. Nincs mindig zene itt velünk, erre biztosítom önöket, de nagyon örülünk, hogy már a lehetőség volt. Nagyon örülök annak, hogy néha igenis megünnepeljük azt, amit elértünk Európával. Ez nem tesz vakká bennünket a szegénységgel, az egyenlőtlenségekkel, és a világban betöltött szerepünkkel kapcsolatban. Hát eh, ezekkel mind tisztában vagyunk. Azt gondolom, hogy értékelnünk kell azt, hogy Európa, az európai emberek élvezik a legmagasabb életszínvonalat, és meg kell néznünk azt, hogy ezt tudjuk fenntartani egy gyorsan változó világban. Közösségi szempontból más frakciókhoz tartozó kollégák már említették azt, hogy az EU-n kívül is nagyon sok közösségi növekedés várható. Ez nem csak arra használható fel, hogy szegénységből kiemeljék az embereket, hanem számunkra is jó ez. A globalizációban nem mindig arról van szó, hogy a nagy cégek a legnagyobb profit érdekében a legalacsonyabb standardok felé törekszenek. Mi ezt szeretnénk biztosítani, hogy világosak legyenek a szabályok, amelyek a kereskedelmet és beruházásokat irányítják. Nagyon fontos gazdasági súlyunkat kihasználni, tehát ha valaki exportot táncolt az EU-ba, akkor bizonyos standardoknak elejet kell tennie, és jelentős erőfeszítéseket próbálunk meg tenni a biztonság, fogyasztóvédelem, környezetvédelem érdekében, azért, hogy a globális szabályok érvényesülhessenek. A globális szintéren ez nem mindig tökéletes, de azt gondolom, hogy a vita egyre inkább vált arról, hogy a kereskedelem hogyan alakuljon a jövőben. Én örülök annak, hogy ez az élénk vita egy új kereskedelmi agendát alakított ki, illetve a kereskedelmi politika még jobban azon értékek közé szerveződjön a mindenki számára kereskedelmi trade for all jegyében, tehát a globalizációt nem szeretnék általában megtámadni, hanem arról van szó, hogy nagyon fontos ambíciózusra megközelíteni azokat a szabályokat, amelyek a globalizációt irányítják, illetve biztosítani azt, hogy ezek értékekre alapuljanak, illetve hogy a magasabb standardok felé és az igazságtalanságtól, az esélyegyenlőtlenségtől elfordulva alakuljanak. 424-es, parancsoljon! Mm. Goedemiddag, beste leden van het parlement. Goedemiddag, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen. Én is mindenkit köszönteni szeretnék. de Deville a nevem, is Antwerpenből jöttem. Egy órára van ez a város, Brüsszeltől, Brüsszeltől éle, éjszakra. Elnézést kérem, álljon fel. A kollégák szívesen ölelik meg a mikrofon, de erre nincs lehet nincsen szükség. Parancsoljon kezdjen még egyszer. Köszönöm szépen, kedves képviselők, elnökasszony, megkezdte Villar nevem, Antwerpenből jöttem. Ez a város egy órára, tehát a Brüsszeltől. Én a Students for Europe Antwerpen tagja vagyok. A nemzetközi uh, mozgalom részeseiként, a Stand Up for Europe részeseiként dolgozunk. A Európában az 50 leggazdagabb üzem pusztán 2% adót fizet. Hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani? Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a vállalatok egyértelműen ott fizessék az adót, ahol profitot termelnek. Nagyon fontos mindezt harmonizálni, és ezt közösen megoldani. Ezt a parlamentnek kell megoldania az Európai Uniónak, ha nem történik meg ez, akkor az, el, egy, az az országok egymásán fordulnak, és ez megint, ebben megint csak a nagyjátok profitálnak. Köszönöm. Strong support for your question. Um, I need to... Meg kell néznem, hogy tette fel a számunkat. A 426-os, és utána az 106-os kapnak szót. 426-os, 426-os először. Eh, Goedenamiddag. Ehm, mijn naam is Vedran Én is kellemes délutánt kívánok. A Students for Europe nevében ezt szólok az én Svita, az ATFM-ből érkeztem. És csak megerősíteni szeretném mindazt, amit kollégám mondod. Szeretném, hogyha a félelemről elgondolkodnánk, az emberek félnek attól, hogy vállalkozzanak a terhek, a nehézségek miatt. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az emberek jobban higgyenek mindebben, illetve hogyan tudjuk bátorítani az embereket arra, hogy egy nagyon egészséges gazdaságban részt vegyenek ebben a folyamatban. A 106-os 104-es hozzászóló kap szót. One, my name is Jean-Louis Zsalói hogy eh, hívnak, egyszerű európai állampolgár vagyok. A korábbi mm, kérdés után egy általánosabb jellegű felvetésem volna. Azt gondolom, hogy az a benyomás van Európában, hogy Európa csak azt tudja mondogatni, hogy ezt kell tenni, meg azt kell tenni, anélkül, hogy ennek korlátozó hatása volna a tagországok döntéshozatalára. Kérdésem a következő, és azt gondolom, ez a kérdés Európában felmerül, hogy óriási a különbség a között, amit hallunk, és a között, ami a valóságban történik. Meg szeretném kérdezni, hogy önök erről mit gondolnak? Elnök, köszönöm szépen. 140-es. Köszönöm, alelnök asszony. Én eh, polgármestere vagyok eh, Abrucsónak, és eh, kollégáimmal együtt Közép-Olaszországot képviselem. Azt az Olaszországot, amelyet a földrengés sújtott, a hóesés, a hidrogeológiai katasztrófa. Ma munkahelyekről, biztonságról beszélünk, elnéptelnedésről. De mi, tisztelt alelnök asszony, ebben élünk, nagy nehézségek között, mert állampolgáraink elmennek városainkból, mert gyermekeink, hogyha nem csinálunk valamit, nem látnak semmi jövőt. Ma Európa segítségét kérjük de Európa tesz már sokat a területeinkért, mi azt kérjük, hogy tegyen még többet, legyen közelebb, mert nálunk rendkívüli esemény következett be, és én azt mondom, hogyha rendkívüli események következnek be, rendkívüli intézkedésekre van szükség. Ezt kértük a mi kormányunktól, a regió, régióinktól, most Európától kérjük. Mert Európában is vannak Abruzzóból, Umbriából és Márkéból állampolgárok. És azt szeretnénk, hogyha Európa tényleg az anyukája lenne ezeknek a területeknek. Köszönjük Tájáni elnök úrnak, hogy ezt a lehetőséget megteremtette nekünk. Mi mindannyian polgármesterek vagyunk, napi nehézségekkel kell megküzdenünk olyan országokban, olyan városokban, ahol a földrengés sújtott ahol bezárnak a boltok, ahol a gazdaság térdre kényszerült, úgyhogy kérjük, segítsenek -e területeinknek. Köszönöm szépen! Well, thank you for being here, and I think we all sympathize hugely with uh, you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. 159-es szék következik. Tessék, megadom a szót. üdvözlöm Önöket. Én nem kérdezni szerettem volna, inkább Kasperi úrhoz szeretnék mondani valamit, de köszönöm, hogy eljött és fogadott minket a globalizációról. Mindennyian tudjuk, hogy óriási kérdéseket vet fel, gazdasági, szimbolikai, kulturális, filozófiai jellegűeket, amit csak akarunk, és ez nem egyirányú, minden irányba hat, jó, rossz irányba, ezt mindannyian tudjuk. Úgyhogy ha ezeket az óriási kérdéseket, amelyek mindenkit aggasztanak bankoktól kezdve Afrikáig át, hogyha nem kísérik ezt végig, a, mármint a globalizációt a lehető legvilágosabb, közvetlenebb, szinte brutálisabb módon, és aztán ott van Észak-Korea kérdése is. Ezt mondta az előbb. Azt mondták, hogy ó, hát csak egyetlen egy nép számít, Észak-Korea. Hát én ezt nem csak, hogy nem őszintének és becsületesnek tartom, hanem és pont erre szeretnék kiukadni, hogyan is fogalmazzak. Ez az európaiak nagy részét eltávolítja az európai projektől. Az európai projekt volt az első politikai élményem, amikor megláttam az európai zászlót, borzasztó hatással volt rám, de az, ami a politikáját illeti, a szimbolikát, az ilyen jellegű hozzászólást illetően, tényleg az európai állampolgárok nagy részét eltávolítja ettől a projekttől. Ezt láthatjuk Franciaországban is, az eddigi és az jövőbeli politikát illetően, jobb baloldaltól függetlenül, mert az emberek vagy egyszerűen úgy gondolják, hogy elegük volt ebből, és vigyázzanak, mert megfordulhat a történelem kereke, és nem szeretném, hogyha rossz irányban történne ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor térjünk vissza a képviselőkhöz elég sok témáról kell itt beszélni, az adózástól kezdve a szolidaritás kérdéseken át az olasz kollégáktól, illetve hogy mit teszünk a távolság átidalása érdekében. Tessék, Kaspari úr, megadom önnek a szót. Hát két percben sok mindenre kell válaszolni. I think exactly what you just said is one of... Igaza van, pontosan az egyik legfőbb probléma az, hogy mindig csak két percünk van, ez a legnagyobb probléma, úgy gondolom, ami az adó igazságosságot illeti, ez a legtöbb frakciót foglalkoztatja itt Európában, és ez egy kiváló példa arra, hogy az emberek elégedetlenek az Európai Unióval, azzal, hogy nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Itt az Európai Parlamentben széles többségünk lenne arra, hogy megoldjuk ezt a problémát, de a tagállamok nem adtak nekünk kompetenciát erre az adópolitika nemzeti kompetenciába tartozik, ezért nem tudjuk ezt a problémát megoldani. Folyamatosan felmerül ez a probléma, hogy a polgárok az Európai Uniónál, Európai Uniót látják felelősnek egy bizonyos probléma megoldásában, de a tagállamok nem adják át ezt a kompetenciát az európai szintre, és ezért az emberek aztán elégedetlenek, hogy nem oldódik meg a probléma. Ez nem igazságos, ez nem helyes így, úgyhogy ezért szeretnék őszinte vitát arról, hogy melyek azok a témák, amelyek Európára tartoznak, és melyek azok, amelyek nem. E, véleményem szerint az adópolitika az Európai Unióra tartozik, különben nem tudjuk megoldani ezt. A második a katasztrófa sújtotta a régióknak nyújtott segítség. Itt az Európai Unió szerencsére e, e, számos segélyprogramot e, indított, persze egyetértek azzal, hogy lehetne még többet is tenni a témaért, az Európai Unió azonban nem fog tudni soha mindent megoldani. Nagyon sok dolog van, amit a régiókban odahaza kell megoldaniuk az embereknek. Néha az a benyomásom, hogy túlságosan sokat várnak el az Európai Uniótól, ahol segítenünk kell, tudunk, hogy segítenünk is kell, de egyes dolgokért a tagállamok felelősek, például a megelőzésért. Azoknak azonban, akik éppen szükséghelyzetben vannak, mindenképpen segíteni kell. A harmadik dolog, sajnos nem tudok minden témára kitérni, hogy az emberek miért fordulnak el Európától. Én e, igenis látom ezt. A probléma azonban az, hogyha valami rosszul folyik a tagállamokban, akkor az emberek tudják, hogy melyik az a politikai párt, melyik politikai párt mely célt támogatja. Az európai szinten azonban a média gyakran, legalábbis Németországban arról számol be, hogy Európa így és úgy döntött. De hogy ki volt mellette, ki volt ellene, azt az emberek nem is tudják nem is tudják azt, hogy itt a parlamentben vitatkozunk, veszekszünk néha. Ezt az emberek nem is igazán érzékelik az az érzésük, hogy itt Európában mindenki ugyanazt mondja csak, és ez frusztrációt okoz, a populisták ma már hajtja a vizet. Én szerintem mindenképpen világossá kell tenni, hogy különböző meggyőződésű politikusok vitatkoznak a témákban. Köszönöm. In... Köszönöm szépen. Már is az, a szót Cseka asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a nagyon jól megfogalmazott kérdésekért. Nagyon sok kérdéssel kell megbírkoznunk. Az adóelkerülés vagy a nem fair adózás a nagyvállalatok vonatkozásában, ezzel nyilván európai szinten kell foglalkoznunk, hogyha ugyanazokat a szabályokat akarjuk alkalmazni mindenki számára. Most azonban azt a problémát tapasztaljuk, hogy a tagállami kormányok versenyeznek egymással, hogy vonzzák ezeket a cégeket, és így alacsonyabb adókat ajánlanak a nagyvállalatoknak, sőt, néha külön megállapodásokat. Azt tapasztaljuk, hogy Feszeger biztos úr az Európai Bizottságnál, ami a tröszt ellenes kérdésekért felelős, vizsgálja ezeket a megállapodásokat, ezért volt Írországban, hogy megvizsgálja, hogy illegális állami támogatásról volt szó, vagy sem. Azt gondolom, hogy közösebb megközelítésre van szükség ilyen témákban, és ha összefogunk, jobb eredményt érünk el. Aztán, hogy lehet még a vállalkozást támogatni. Én progresszív liberális vagyok, úgy gondolom fontos ez a kérdés. Hadd éljek egyetlen egy példával, mert úgy gondolom, hogy sokat tennivaló, való, de ami a digitális egységes piacot illeti, pontosan ezt próbáljuk elérni. Nagyon sok a lehetőség, nagyon sok munkahelyet teremtenek az informatikai cégek, de még mindig mesterséges határokba ütköznek, mert 27-28 különböző szabályrendszerrel találják szemben magukat. El kell érni a vevőket, és a, nem csak egy, az offline, hanem a digitális egységes piacot is meg kell teremteni. Aztán volt egy kérdés a földrengésről. Tényleg ez az egyik olyan katasztrófa, amely rendkívül módon hatással volt ránk, és sajnálatos módon nagyon sok a kihívás az EU előtt, nap mint nap, és ez nagyon megérint minket, de biztosíthatom önöket, hogy Tájáni úr egy napot nem tölt el anélkül, hogy azzal foglalkozom, hogy főleg Olaszországban mi történik, úgyhogy biztosan foglalkozik vele. Még egy dolgot hadd mondjak el, elnök asszony. Az egyik az, hogy több politikai vezetésre van szükségünk, tagállami szinten is, hogy az emberek tényleg foglalkoznak azzal, hogy itt mi folyik. Nem nekem kell megmondani azt, hogy Európa jót vagy rosszat tesz helyesen vagy helytelenül cselekszik-e, akár a mezőgazdaságban a közös védelemről, vagy egyéb konkrét területekről van szó. Úgyhogy azt javasolnám, hogy most már ne Európáról beszéljünk állandóan, hanem politikai eszmecserét folytassunk, és hogy a konkrét témákban milyen a helyes politika, mert itt úgy látom, hogy sokan elkötelezték magukat, és gyakorlatilag ezért vagyunk itt. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm mindkettőjüknek, akik hozzászóltak. Ma délután egy nagyon fontos témával beszélünk, mert önök is tudják, az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép az EU-ból, úgyhogy 27-ek leszünk, és úgy tűnik a jövő héten indul be ez a folyamat. Mi a helyzet a 27-ekkel? Kérdezzük meg Szelin Geisment, aki a fiatal európaiakat képviseli Franciaországban alelnök ennek a szervezetnek. Bené, belenézne a jövőbe és foglalkozna ezzel a kérdéssel? Köszönöm szépen, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, alelnök asszony, képviselők és hölgyek, a civil társadalom képviselői. Önök 2016. június 25-én hogy érezték magukat? Én szomorú voltam a brit barátaim miatt, akik kilépnek innen ebből a csoportból akaratuk ellenére, pedig 75%-ukban abra szavaztak, hogy maradjanak. Mi vagyunk pedig azok, akik a leghosszabb ideig fogjuk elszenvedni a Brexit következményeit. Ennek megállapításakor a szomorúság dűbe váltott át, mert tönkre akarják tenni a jövőnket, a jövő generációkat. A Brexit tényleg a fiatalokat fogja sújtani. Nagyon fontos, hogy az új generációk, és főleg az európai állampolgárok hidni szeretnének Európában, hogy álmodjanak az európai projektről. Ma sajnálatos módon nem így van. Franciaországban a fiatalok ezt ott a helyszínen tapasztalják. Az állampolgárok elvesztették bizalmukat az európai intézményekben. Úgyhogy sürgősen föl kell lépni, még mielőtt nem késő. A mi feladatunk az, hogy ismét reményt adjunk az európai demokráciában. Az Európai Unió, és főleg az Európai Parlament fel kell, hogy lépjen, hogy az 500 milliós állampolgár csoportot kivezesse ebből a válosból, ebből a válságból. Nincs szükség a xenofóbiára, populizmusra. Mi is ugyanolyan határozottak vagyunk, hogy bebizonyítsuk, hogy van jobb és lehetséges Európa. A fiatal franciák két hete pontosan ezt mondták, amikor is a fiatalok konvencióját ö, hozták össze 38 országból. Sikerült egy állampolgári alkotmányt írnunk, 12 fejezetet tartalmaz. Ez egy új szerződés közöttünk. Ez az a siker, ami azt mutatta, hogy a mi generációnk előre akar lépni konstruktívan. Demokratikusabb uniót, egységesebbet, integráltabbat akarunk. Ha a fiataloknak hangot adnak, ez azt jelenti, hogy ambíciózus, innovatív, új Európát hozunk létre. Hozzuk létre együtt ezt az uniót, amit szeretnénk, ne olyat, amit rákényszerítünk mindenkire. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Most eh, megadom a szót először a Kasztáld úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves eh, barátaim, eh, kedves kollégák, az Európai Unió a polgárai. Igen, működik a mikrofon, tehát az Európai Unió nem más, mint a polgárai közössége, és az olyan alkalmak, mint ez a mai is rendkívül fontosak. A jövőnkről kell döntenünk, mégpedig együtt. Az, eh, a britek eh, úgy döntöttek, hogy kilépnek az Unióból, ez az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unió megalakulása óta, azonban nem gondoljuk, hogy a valóságnak kell a tervekhez alkalmazkodni, ennek az ellentéte igaz. Most lehetőséget kell csinálni ebből a nehéz, ebből a súlyos problémából. A britek kifejezték az elégedetlenséget, az Európai Unió fellépésének a módja azonban az egyik legfontosabb oka ennek a döntésnek. Az európai projekt lényege az volt, hogy az európai kontinens problémáit megoldják, és felvirágoztassák ezt a kontinenst. Azonban a megszorítási politika szegénységre ítéli az embereket. Az Európai Unióban nagyon fontos az, hogy a szerződés módosítása nélkül nem sikerülhet az Európai Uniót vissza irányítani a megfelelő útra. A szociális és igazságos e, Európa e, elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósuljon a teljes foglalkoztatás és a szociális előrelépés. A horizontális szociális klauzulákkal együtt és a participatív demokrácia megerősítésével együtt e, ezek fontos témák. Sajnos Juncker fehér könyve megint csak egy hibát vet fel, a politikai tartalmakat nem módosítja. A dominó effektus vár ránk, egyre kevesebb az időnk, nem csak politikai, hanem erkölcsi és történelmi felelősségünk is a lehető legjobbat kihozni a jelenlegi helyzetből. Köszönöm szépen. Kasztádó úr, az EFTD, tehát az e, Szabadság és Közvetlen Demokrácia frakciójának képviselője. Most pedig Rodriguez asszony következik a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségétől üdvözlöm eh, szerint, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk önöket, és az most felolvasott üzenetet mindenképpen megszívleljük. Ezt már egyszer hallottam egy másik rendezvényen is öntől. Most Angolul folytatom, az Európai Unió számára a megfelelő üzenetet fogalmazta meg. 25-én Rómában újra találkozunk, ezt az üzenetet kell akkor ott megerősíteni. Világosan ki kell mondani azt, hogy új agendára van szükség. Mi az, ami most éppen kockán forog? A béke és a fel, gazdasági felvirágzás és az életmódunk, a boldogsághoz való jogunk. Az európai fiatalok azok, akik ezt az üzenetet megfogalmazhatják, és meg kell fogalmazniuk. Rómában mi forog kockán 60 évvel a szerződés aláírása után. Az Európai Unió már nem lehet csak modell, hanem egy valódi gazdasági, szociális, kulturális közösség kell, hogy legyünk demokratikus alapon. Szelin ő is nagyon jól tudja, hogy ennek az előfeltétele az, hogy az európai polgárok teljes jogú polgárok legyenek, úgy, mint ön. Ez a legfontosabb üzenet. És aztán meg kell győznünk a felnőtteket is arról, hogy miért van szükség Európára. Azért, mert sokkal jobb, hogyha együtt maradunk, hogyha a klímaváltozással akarunk szembenézni, ha jobb munkahelyeket akarunk teremteni, a digitális forradalmat meg akarjuk vívni, a szociális védelemhez való hozzáférés nagyon fontos, és biztosítani kell azt is, hogy Európa olyan munkahelyeket hoz létre, amelyekre, amelyeket megérdemelnek az európai állampolgárok, a fiatalok. Ez a mai alkalom, ennek során egy nagyon fontos pillanat. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Most lesz itt egy kis nehézség, mert ez az a téma, amelyben legtöbben akarnak hozzászólni. Sajnos nagyon sok mindenkinek csalódást kell majd okoznom. A 690-es hozzászóló következik. Julian Schulznak hívnak, Würzelingből származom, Németországból. 17 eh, éves vagyok, és ez idén először fogok majd eh, szavazni Németországban. Én vagyok az a generáció, amely Európa jövőjét a vállán hordja, és nagyon fontos eh, szerepet játszunk Európa jövője szempontjából. Ezért az hadd, hadd mondjam el, hogy az én korosztályombeli fiatalokat meg kell győzni, lehetőséget kell adni nekünk, hogy együtt döntsünk, mert csak így lehet a politikát érdekesé tenni a polgárok számára, a fiatalok számára. Én látom, hogy az én generációmban nagyon sokan nem mennek szavazni, nem mennek el a választásokra, és ez ellen valamit tenni kell. Fontos, hogy a fiatalok érdeklődést mutassanak Európa és a választások iránt az Európai Unió számára. Nagyon fontos a politikai képzés a fiatalok számára, és az érdeklődés felkeltése a politika irányába. Köszönöm. And now three. Köszönöm szépen. 221-es nem 321-es, bocsánat, 321-es hozzászóló következik, tessék. Mindenkit üdvözlök, Annanak hívnak, Maastrichti eh, diák, a stand-up eh, ifjúsági csoport tagja vagyok, nagyon fontos, hogy a fiatalok az európai konstrukció mellett letegyék a voksukat, ehhez az kell azonban, hogy ez előnyöket hozzon számukra. A különbségek, a különböző szabadságok nagyon fontos szerepet játszanak. Az nem szabad megengedni, hogy Európa elszakadjon a polgároktól. Hogyan lehet európai eh, lelkismeretet, európai tudatot kialakítani, ami nagyon fontos mindannyiunk számára hogyan lehet az európaiakban felkelteni az igényt több Európa e, iránt, hogyan lehet az intézményeket az elefántcsontoronyból kicsalogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, gratulálunk a, a kollégáknak Általában nem szoktuk megengedni, hogy ilyen fotókat készítsenek a plenárison, de önöknek megengedjük. Most a 809-es hozzászóló következik. Tessék. Köszönöm szépen. Laura hívnek hívnak, én is Würzelnből érkeztem, és a napi renden szerepel egy pont, hogy amely arról szól, hogy hogyan tudunk jobb jövőt biztosítani magunknak. Azt gondolom, hogy a menekült probléma terén mindenképpen jobb megoldásokat kell találni, főleg ami az egységet illeti. Lengyelország nem vállal menekültet, nem fogad be menekültet, Németország pedig nagyon sok menekültet fogadott be. Azt gondolom, hogy Angela Merkelnek sikerült előrelépnie, de az egységes Európa kialakításához olyan országoknak is, mint Lengyelország vállalniuk kell a menekültek befogadását. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. And the final speaker. Az utolsó hozzászóló szóló ebben a körben a 609-es. Köszönöm szépen. Szonya Fanaisen eh, vagyok, a fiatal európai federalistákat képviselem. Egyesek azt mondják, hogy az Európai Unió előrelépés inkluzívabb lesz egy olyan ország nélkül, amely eh, mindig kilépett az együttműködésből, vagy kihátrált az együttműködésből. Ez eléggé kérdéses. Gyakran eh, az az érzés az embernek, hogy csak a gazdasági integrációra és a gyakorlati kérdésekre, a biztonságra koncentrál Európa, de elfelejtettük, hogy Európa főleg és eh, elsődlegesen politikai projekt, béke, szolidaritás és prosperitás a eh, kulcsfontosságú témái. Hogyan tudjuk az Európai Uniót erősebbé tenni, akkor is, hogyha hamarosan már csak 27 Európája lesz. Köszönöm. Én is köszönöm, mondja az elnök, és most pedig a kollégáimnak adom meg a lehetőséget a válaszolásra, válaszadásra. Rodriguez asszony, hogyan lehet Európát megerősíteni? Is, is yours? That so. Uh, th thank you very much. I will uh, focus on the general discussion you have. Köszönöm szépen. Én összes egy általános megjegyzéssel kezdem, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy megint több Európánk legyen. Néhány szót szólnék magamról. Én annak idején részt vettem az Erasmus programban, és olyan fiatalokkal tanulhattam együtt, akik egész Európából érkeztek, ez az életet megváltoztatta. Biztos vagyok abban, hogy önök is hasonló tapasztalatokkal tettek erre szert, és önök is azt érzik, hogy ez megváltoztatta, megváltoztatta életüket. Azt gondolom, hogy sokkal több közös tapasztalatra van szükségünk, minden fronton sokkal jobban együtt kell dolgoznunk. Mikor egyetemre járunk, az első munkájunkon dolgozunk, vagy Európában egy másik városba költözünk, és ott új embereket ismerünk meg. Amikor a tudományok, a kultúra területén valami újat eh, ismerünk meg, megpróbálunk fejlődni, humanitárius célokat követünk. Én ezekben a pillanatokban sosem felejtem el azt, amikor a menekültügyi válság eh, kerős közepén olyan fiatal európaiakról láthatunk tudósításokat, akik az aktív megoldásokhoz járultak hozzá. És amikor harmadik országokkal tárgyalunk, akkor őket is segítenünk kell abban, hogy ők is tudjanak javítani a saját életkörülményeiken. Az ifjúság Európában mindenütt jelen van, és jobban együtt tud dolgozni, illetve a több Európa iránti igényt más frontokon is be tudja mutatni. Üdvözöljük Önöket itt az Európai Parlamentben, és egy új típusú demokráciára van szükségünk. Azt gondolom, hogy a mai rendezvényel ez el is indult. Köszönöm. Elnök asszony, franciául fogok válaszolni. Én az Erasmus generáció tagjának érzem magam. Két évig tanultam Franciaországban, és most pedig olaszul folytatom. A, a prima domanda. Az első kérdésre válaszolnék hogy be kell vonni a fiatalokat, ez igaz. De ugyanakkor a részvételi politikáról van szó, az európai kontinensnek a közvetlen részvételi demokráciára kell koncentrálnia. Most már rendelkezésünkre áll a technológia is, ezt támogatni kell, mégpedig kis lépésekkel kell elindulni, hogy aztán tényleg a tudatos politikai részvételre jussunk el. Az állampolgárok Európájának tényleg hatékonynak kell lennie a bizottság részéről, mert sajnos nem ezt érezzük gyakorla, gyakorta. Nos, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a szabadságot jobban reklámozzuk? Szerintem egyszerű a válasz, mindig egyre magasabbra kell tenni a lécet. Európának ma a szociális Európát kellene megvalósítania, erről elfeledkeztek, pedig nagyon szerették volna, réteznek már ezek a szerződések nagyon-nagyon régóta. Ez volt az egyik prioritás, de nem elég csak beszélni, tenni is kell. Ö, olyan eszközöket kell ö, bevetni, amelyek ezt szolgálják Nagyobb integrációra is szükség van, ez igaz, de nem csak erre. Aki csak erre koncentrál, az téved. Aztán szolidaritás. Közös megoldásra van szükség a menekültek számára, mert voltak olyan országok, amelyek a döntéseket nem hajlandók megvalósítani. És ez az egyik oka annak, hogy az Európai Unió szavahihetőségét aláássa szükség van az akaratra, mert telik az idő, tőlünk függ, hogy folytatjuk-e így, ahogyan eddig tettük, vagy pedig a probléma okait tárjuk fel. Köszönöm szépen. And again my thanks to... Köszönöm még egyszer, köszönöm szépen mindazok hozzászólását, akik részt vettek a vitában. A polgárok védelme, útmányos időkben, biztonság, a következő témánk aggódunk a biztonsági kérdések miatt, ezt nem is kell bizonygatnom. Megadom eh, a bevezetőnek eh, a szót Basra úrnak, aki kutató a King's College-ból, Londonból érkezett. Köszönöm, parancsoljon, hogy a szó. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt Brüsszelben a március 22-i támadások megmutatták azt, hogy a bűncselekmények és a terrorizmus közötti kapcsolat tényleges a Bekábri testvérek, akik a metrón és az reptéren követik a támadásokat, számos alkalommal követtek el erőszakos fellépéseket, többször radikalizálódtak, börtönben voltak, és a dzsihádhoz csatlakoztak. Hát ez a, az a kép, amit látunk, amikor bűnözők és a szubkultúra tagjai egyre inkább keverednek, nagyon sokan, akik Szíriába utaznak, már ismertek a rendőrség számára, korábban elítélték őket más bűncselekmények miatt. És nagyon gyakran aktívan kapcsolódnak be a bűncselekményekbe, mégpedig a radikalizáció időszakában. Ellentmondással sem mutatko, mutatnak gyakran, árulnak kábítószert és szent háborút folytatnak, mondják ők az Orli reptéren a támadások is ezt mutatják. Nagyon gyakran összemosodik határbűncselekmény és a terrorizmus között, és nagyon fontos ezekre a jelenségekre reagálni. A javaslatok arról, hogy Európa hogyan kell, hogy reagáljon erre a kihívásra, a nagyobb információ megosztása cserére, hogy ez egy tagországon belül történjen, vagy tagországok között, nagyon fontosak. Ez rendben is van, de a hatékony együttműködéshez bizalomra van szükség, legelsősorban. Tehát az EU-nak létre kell hozni, és kell erősíteni a tervezős elleni gyakorlati szakértőkkel az együttműködést, azért, hogy a legjobb gyakorlatokat meg tudják osztani egymással, illetve, hogy megértsék és jobban reagálhassanak a fenyegetésre. If I thought there were many speakers wanted to... Az utolsó vitán nagyon uh, sokan akartak hozzászólni, de elnézést kérek azoknak, nem tudok uh, szót adni, mert már leírtuk azoknak a számát, akik szót kértek. Berta Metzolának adok először szót az Európai Népet képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, aki Brüsszelre, mint a tanára gondol, távol a tanától, nem fogja elfelejteni a pánikot, a félelmet és a gyászt. Az elmúlt év szörnyű eseményei óta természetesen küzdelem kapcsán kettős a megközelítés, amely a további fenyegetések azonnali hatásával foglalkoznak, illetve a radikalizáció folyamatával Hogyha a máltai polgároktól kérdezem társaint, hogy mi a legfontosabb számukra, akkor ők azt mondják, hogy azt szeretnénk, hogyha az alapvető jogokat élvezhetnék, mindig is tehet, megtehetnék azt, amit mindig is tettek, illetve azt az életet élhetnék, amit ők választottak. Ebben a parlamentben keményen dolgoztunk azon, hogy felgyorsítsuk közös Európa szabály kialakítását Um, azokról az utasokról, akik Európába, illetve Európából utaznak valahova. Külsőhatárinkon rendszeresek az ellenőrzések, olyan stratégiákat alakítottunk, amelyek uh, radikalizáció ellen fel, terrorizmus finanszírozása elleni felépés is nagyon fontos, illetve az áldozatok, terrorizmus áldozatának támogatása is fejlődött. A terrorizmusnak nagyon sok uh, uh, rejtett áldozata van, és ez több generációra nézve meghatározó. Nagyon fontos azokra is gondolni, akik életüket veszítették erre a munkára, büszkék lehetünk, viszont mindez még nem elégséges. Folytatnunk ezt a munkát, az információ cserét jobban meg kell szervezzük, illetve nagyon fontos biztosítani azt, hogy információs technológiai rendszereink eh, interoperabilissá válhassanak teljes mértékben működő és Európai nőre kiterjedő bűnözőket összefoglaló jegyzék nagyon fontos a támadásoknál 14 különböző identitással rendelkeztek az elkövetők, de terrorizmus globális fenyegetés, globális válaszra van szükség, harmadik országokkal együttműködés a terrorizmus ellenes intézkedésekre, és meg vagyok győződve arról, hogy ezt a célt el is fogjuk érni. Köszönöm. And now I invite Monica McAvey. Monica McAvey kap szót. Köszönöm, elnök asszony, én is köszönteni szeretnék mindenkit. Először közvetlenül Ryan kérésére válaszolok az együttműködésről. kelet országok között együttműködés, a az adat csere az egyik legfontosabb, és ez hiányzott, illetve ezt teszi lehet tetteletve tereste támadások elkövetését. Ami az együttműködés létét, több adatbázisunk van, tehát a vízum adatbázis, az EURA DAC adatbázis, a Schengeni Információs Rendszer adatbázisa, az Interpol az elvezetett okmányok esetében. A probléma azonban az, hogy ezek az adatbázisok egy évvel ezelőttig a támadásokig félig üresek voltak, mivel a tagországok nem töltötték meg ezt információval. Minden országban tendencia mutatkozik meg arra, hogy mindenki megtartsa az információt magának. Kimelhárítási információkat, ezeket nem szeretnék megoldani más szolgálatokkal más tagországokban, mert esetleg nem bíznak meg bennük. Fontos ezen változtatni, és a változás el is indult. Például az Europol eh, információt kapott tagországoktól, még 8 millió információt az első bűszétámadások óta, tehát egy év alatt 8 millió új információ érkezett ide be. Az összes tagországnak információval kell megtölteni az adatbázisukat. Ez igen gyorsan megy, és így a bűncselekmények elkövetői, akik ezt tervezik, és Belgiumból Franciaországba távoznak, vagy az Európai Unióból távozni szeretnének Szíriába is visszatérni, meg lehet ezt akadályozni. Gyakran új személyazonossággal szeretnék ezt megtenni. <clears throat> Gyakran lehetőség van az képek tárolására, És a jövőben, mivel szakértők azt mondják, hogy az új lenyomatok nem a legbiztonságosabb módja annak, hogy akit azonosítani lehessen, hiszen ezek károsulhatnak, módosulhatnak. Úgy érezzük, hogy a következő lépésnek a retina lenyomatnak kell lennie. Igen, az e- együttműködés nagyon fontos, és a tagországoknak meg kell értenie azt, hogy együtt kell működniük, amúgy nem biztonságosak. Mindannyian biztonságos országot szeretnénk, különböző országokból érkeztünk, de együtt dolgozunk, beszélünk egymással. Nagyon fontos, hogy a tagországi rendészeti szervek is ugyanezt megtegyék egymás között. Köszönöm szépen. Um, I only have four. Először is elnézést kérek. Most a hármas számú hozzászóló következik. Komma aus Wien an der Lippe. Belender Lipőből érkeztem, megváltoztak a vilá- megváltozott a világ, új fenyegetések vannak, új reakciókra van szükség ezekhez. Számos intézkedést említettek az előttem szólók a polgárok biztonságának a javítása érdekében, azonban ezt nem lehet túlzásba sem vinni, mert aki a szabadságot feláldozza a biztonság oltárán, a végén mindkettőt elveszíti. Fontosak persze az adott intézkedések, a rendőrség rendőrségnek és a titkosszolgálatnak azonban már elég sok jog, joga van, jogosultsága van, nem szabad túlság, túlzásba vinni ezt, csak erre szeretnék figyelmeztetni. Természetesen a biztonság a legfontosabb, de a szabadságot nem szabad ezért feláldozni. Köszönöm. Now, two, four, five. Number two. 205-ös. 245-ös, bocsánat, parancsoljon. Antonio Coelho vagyok, portugál. Köszönöm a lehetőséget, hogy régiómat képviselhetem. Én Észak-Portugáliában lakom, és szeretném az EU figyelmét felhívni olyan kérdésekre, amelyek a biztonságra vonatkoznak, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a radikális testületek, csoportok ilyen jellegű fejleményeket okoznak Európában. Ma ugyanis naponta szembesülünk ö, ö, fegyverekkel, erőszakos támadásokkal, illetve vannak olyanok, akik vidéken úgy érzik, hogy ők maguk ö, a támadás céljai. A vadászok például fegyvert használnak. Én nagyon sok vadászt képviselek, és mi úgy érezzük, hogy kikényszerítenek minket a vidékről. Fontos, hogy Európa ne feledkezzen erről. Európa vidéki területeit meg kell védeni. Nagyon fontos a vidék védelme, ennek része azokon múlik, akik ott vannak a földön, és ilyenek például a vadászok. Ez segít a biodiverzitásnak, és az egész régiónak, az egész országnak, az egész kultúrának segítünk. 571, parancsoljon. Jó napot kívánok, Évedirek vagyok. Belgiumban élek, szintén Antwerpenben a Demokrata Pártot képviselem az informatikáról szeretnék szólni. Az csere szerintem nagyon fontos. Ma van a rasszizmus és diszkrimináció elleni nemzetközi nap. Ezt is figyelembe kell vennünk. Magunkat is meg kell vizsgálnunk. Meg kell néznünk azt is, hogy mi mit teszünk. És mi is megbélyegzünk, embereket, akik potenciális terroristák lehetnek mondjuk az észak-afrikai országokból. Meg kell vizsgálnunk magunkat is, hogy mi hogyan állunk az emberekhez. Talán mi is ö, diszkriminatívak vagyunk. Ezt szerettem volna elmondani, hogy ne feledkezzünk el erről. Illetve még azt is, hogy Trump elnök, aki Belgiumot pokolnak nevezte, ezzel kapcsolatban fontos, hogy tudjuk, hogy nagyon sok forog kockán. Megpróbálunk problémákat megoldani, hogy elkerüljük a további terrorista támadásokat. Következő, utolsó az 148. 148. Ó, bocsánat. Köszönöm. Dán vagyok. Egyetértek az előttem szólókkal. Nagy szükség van az európai együttműködésre. A biztonság, illetve az információ megosztása érdekében, a bűnöldözés érdekében. Tanulnunk kell egymás tapasztalataiból, és bíznunk egymásban, hogy állampolgáraink számára biztonságos élet teret biztosítsunk. De hogy tudjuk a legjobban elkerülni a terrorizmust? Azt hiszem, hogy már a szó magában rejti a, maga, a választ. Nem szabad a szabadságot feladni azzal, hogy még jobban ellenőrizzük az embereket. Örülök, hogy bizonyos törvények születnek. A tagállamokat dicséret illeti az új törvény érdeké, törvény megalkotása miatt, amely védi az embereket, a személyes adatokra gondolok itt. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha folytatnánk a harcot az egész kontinensen az emberi szabadságjogokért, és hogy ne adjuk fel elveinket, még akkor sem, hogyha nehéz körülmények között és kellemetlen körülmények között érünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Macóla, asszony, parancsoljon, aztán makovai képviselő, és most tényleg be kell tartani az időt. Köszönöm, tisztelt elnök asszony mivel még én nem beszéltem az anyanyelvemen, és senki más sem, most már jó fogok hozzászólni. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Egyetértek azzal, aki először kért szót, nevezetesen nem szabad túl sokat tennünk. Ugyanis, ha azokat a szabadságjogokat korlátozzuk, amelyekért az Európai Unió belül oly sokat harcoltunk, ez azt jelenti, hogy a terroristák győztek. Én nagyon sokat küzdöttem azért, hogy hazám csatlakozzon a Schengeni térséghez. Hogyha vissza kell ezt mind csinálnunk, ez azt jelenti, hogy még többet kell harcolnunk európai projektjeinkért. Ezen kívül azt is, hogy mindenkit meg kell védenünk. Azokat, akik városokban élnek, illetve akik falvakban élnek. Én anya vagyok, és vannak gyermekeim. Megkérdezték tőlem, hogy miért van az, hogy amikor iskolába megyek, vagy amikor nyilvános helyen vagyok, mindenütt katonák vannak. Amikor gyermekeim életét az enyémhez hasonlítom, amikor én voltam gyerek, úgy gondolom, hogy gyerekeim sokkal nehezebb körülmények között élnek ma. Nekem is sokkal nehezebb a biztonságukat garantálni, mint eh, a szüleimnek volt, amikor én voltam gyerek. Ami az adatokat illeti, sokkal több a tennivalónk. Ha bűnöltöző szerveinknek több hatáskört biztosítunk az adatcserére, az információcserére, akkor megelőzhetjük ezeket a támadásokat, hogy aztán ne kelljen megint itt ebben a parlamentben egy következő tragikus eseményről beszélnünk. Folytatjuk a harcot, és ígérem, ez a szándékunk ebben a parlamentben. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, biztonság, és a szigorúság között. Köszönöm. Makovai asszony, csak két percben kérem. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Roberta példáját követem, és anyanyelvemen fog beszélni románul, remélve, hogy vannak románok is itt a teremben. Vannak románok a teremben? Igen, jó, tessék. Nem akarjuk alásni a, az európai és az állampolgári jogokat. Szeretnék biztosítani ezeket a jogokat, ugyanis így lehet normálisan élni. Lehet, hogy bizonyos kényelmi szempontokat föl kell adni, de senkinek nem akarjuk a személyes életéhez való jogát korlátozni, ami az új lenyomatokat illeti. Az információ megvan a tagállamoknál. A gond az, hogy nem osztották meg ezeket, ezért került sor a támadásokra. És az a személy, aki erről az együttműködésről beszélt, az információ cseréről, jót mondott, mert az információ megvan, csak meg kell osztani. Aztán átláthatóság. harcolunk a nagyváltok szintjén is, hogy ne legyen pénzmosás, ami finanszírozza a terrorizmust. Harcolunk a korrupció, a az adócsalás elemet, ez mind-mind a terrorizmus finanszírozó forrás. Ez fontos az állampolgárok számára is. Mert az adófizetők pénzét tudjuk megtakarítani. Végül még annyit szeretnék elmondani, hogy össze kell fognunk, de szükségünk van az Európai Unió minden intézményének állampolgára bizalmára. Nem minden állampolgár bízik ugyanis az európai intézményekben. Kevesebb intézményre van szükség, kevesebb pénzt kell költeni. Ez nagyon fontos, és egyenlőnek kell lennünk. Köszönöm szépen. I mean, I hope the visitors... Köszönöm szépen, remélem Eh, hogy nem félnek tőlem, amikor a kalapáccsal jelzem, eh, hogy lejárt az idő. Köszönöm az hozzászólásokat. Most egy következő téma, amely mindenkit érdekel, biztos vagyok benne. Ez a klímaváltozás és a föld védelme. Látom, hogy már sokan szeretnének hozzászólni, ez így jó eh, jelzés. Most Friends of the Earth Europe igazgatóját, Magda Stotkövjecset kérem, hogy nyiss meg a vitát. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sürgős vészhelyzetben vagyunk, ami a Földet illeti. A klíma változás már éppen megtörténik, és ez nem összeesküvés elmélet, hogy ezt Trump elnök mondta. A világ a globális felmelegedés felé halad, több mint három fokkal melegszik a, a hőmérséklet. Az Európai Unió egy másfél fokban szeretné ezt maximalizálni. Ehhez a foszilis üzemanyagokról és tüzelőanyagokról le kell mondanunk. Ennek érdekében meg kell, le kell építenünk azt a függőséget, amit kiépítettünk a foszilis tüzelőanyagoktól, és meg kell szüntetnünk a foszilis tüzelőanyagok, az olaj és a gáz alapú tüzelés finanszírozásának támogatását. Emellett a megújuló energiaforrások és az energiahatékonysági projektek nagyon fontos szerepet játszanak, és a gazdaságunkat körforgásos gazdasággá kell tenni. A polgárok már most is az energia átalakulás front vonalában vannak, és élharcosai ennek a folyamatnak, a foszilis üzemanyagoktól való függőség megszüntetésének. Ezzel erre kell koncentrálnunk, illetve a munkahelyteremtésre, a jó létre. Nagyon örülök, és büszke vagyok arra, hogy lengyel lehetek, de szégyellem magam, amiatt, ami Lengyelországban történik az energiapolitika szintjén. A mi feladatunk az, hogy a polgárokat kérdezzük meg arról, hogy mit tesznek ők a klímaváltozás ellen, és egy jövőképes energiapolitikáért. Az energiacsomag, amelyről vita folyik most, remélhetőleg ambíciózusabb lesz, mint az eredeti verzió. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most pedig a képviselők részéről megadom a szót Eckhout úrnak a zöld frakció nevében. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt vannak, és ezt a vitát felvetették. Nagyon jó látni, hogy 60 éve létezik az Európai Unió, és ilyen vitát lehet folytatni, de egy kicsit attól is félek, hogy látják, hogy milyen problémával nézünk szembe. Úgy tűnik, mintha mindenki egyetértene. értene de ne felejtsék el, hogy nem értünk egyet. Itt ebben a, frakció, a, a, a parlamentben is nagyon fontos demo, ö, ö, politikai viták folynak. Jó, hogy ezt demokratikus módon folytatjuk, de hatalmas különbségek vannak, ezt nem szabad elfelejteni. Amikor az adóelkerülésről beszélnek az emberek, sokan azt mondják, hogy nem, nem, ez nem adóelkerülés, hanem adóverseny. Ez, ezzel tulajdonképpen azt akarják mondani, hogy semmi probléma a race to the bottom jelenséggel. Aztán a tisztességes kereskedelemmel is mindenki egyetért a fair trade-el. De aztán felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy a vállalatok beperelhetik az államokat. Hm, tehát aki a fairtrade-et támogatja, az támogatja azt is, hogy a vállalkozások beperelhessék az államokat. Ilyen típusú kérdéseket eh, is fel kell vetni. És ugyanez érvényes a klímaváltozásra. Mindenki azt mondja, hogy mennyire jó a Párizsi Egyezmény. A Párizsi Egyezmény milyen alapvető fontosságú, de mindig meg kell tenni a kérdést, fel kell tenni a kérdést, hogy mennyiben fog változni a politika annak érdekében, hogy elérjük eh, a Párizsi Egyezményben foglalt célokat. Én Hollandiából érkeztem, a liberálisok, a kereszténydemokraták, a szociáldemokraták is sajnálom, jó, hogy ezt kell mondjam. E, ezek a pártok nem tettek e, annak érdekében, hogy elérjék a Párizsi Egyezményt nagyon fontos a 60 éves demokrácia, de a politikusokat figyelmeztessük, hogy ne csak szép szavakra van szükség, hanem fellépésre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Öné a pontosan beszélő képviselő eh, díja, első díja. Most pedig jó lányan következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy itt vannak a plenáris teremben. Én az európai parlamenti képviselő mellett az európai eh, Movement International eh, elnöke vagyok. Remélem, hogy egy új európai mozgalmat hozhatunk létre a 60 eh, éves szerződés aláírás alkalmából, mert ez a szerződés a polgárokért jött létre erre. Hogyha a polgárok megnézik, hogy mit csinálunk Strasbourgban, eh, Brüsszelben, az már jó, de nem elég aktívak. Eh, nagyon örülök annak, hogy most az elmúlt napokban, eh, hetekben több ezer polgár ment, vonult az utcára Európa érdekében, és jövő héten Rómában tízezren fognak, fognak utcára vonulni Európa mellett. Európa a bizalom, a biztonság, a jövő kontinense és ez a 21. században nagyon fontos. Én, én sok év éve a zöld a, a környezetvédelmi szároksíkra már azelőtt is, mielőtt a zöld párt létrejött volna, nagyon fontos az együttműködés. 250 éve kezdődött az iparosodás Európában. Azt gondolom, hogy felelősek vagyunk ezért a témáért. A Kína delegációt is vezetem, és látom, hogy Kína mi mindent csinál. Nagyon fontos a körkörös gazdaság, a környezetvédelem, de megfelelő technológiákra is szükség van. Az elnökünk az iparpolitikáért felelős a, alelnök volt, Tudjuk, hogy az elektromos autók, a megújuló energiaforrások, a robotika, ami hatékonyabbá tesz bennünket, ebben Kína éllovas Európának is feladata a gazdasági és szociális előrelépés, de a földgolyó megóvása is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Rendben, további késlekedés nélkül a 77-es helynek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy hozzászólni. Antona Letje vagyok, Lyonból érkeztem, és a kérdésem a következő. Igaz, hogy a klímaválság az összes válság őse, mindazonáltal az európai képviselők aláírták a kanadai szabadkereskedelmi egyezményt, és ez valószínűleg a kereskedelem volumenének növekedéséhez vezet majd, és ezzel még nagyobb széndiokszid kibocsátásra kerül majd sor. Nincs-e inkompatibilitás, összeegyeztethetetlenség a 2015-ös Párizsi Egyezmény és a szabad kereskedelem között? és nem gondolják-e úgy, hogy a gazdaság oltárán minden más érdeket feláldozunk? Erre válok választ. Köszönöm szépen. A 250-es helyen ülő személy kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ricardé Canessának hívnak, Portugáliából érkeztem. A kérdésem szintén a környezetvédelemmel kapcsolatos, hadd mondjam el, hogy megoldásokat keresünk ezekre a problémákra, közben nagyon fontos szembenézni azoknak a problémáival, akik már elszenvedik a klímaváltozás a klímaváltozást beszéltünk, a környezetvédelmi menekültekről, környezeti menekültekről, sokan közülük a csendes óceáni térségben élnek. Az új-zélandi legfelsőbb bíróság azt mondta ki, hogy nem ismerik el a klímamenekült koncepciót, annak ellenére, hogy ezeknek az embereknek a hazája a klímaváltozás áldozata lett. Már most beszélünk a menekült válságról, de ne csak arra beszéljünk, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hanem dolgozzunk ki alternatívákat azok számára, akiknek a támogatásunkra van szükségük. Ezek az emberek Európába eh, jönnek, és itt keresnek eh, megoldást a problémára. Köszönöm szépen. A 691-es hozzászólás következik, tessék. Jó napot kívánok, Jens Bokénak eh, hívnak, és két kérdésem van. Európában az föld egyik leggazdagabb térségében élünk, és mégis egyre inkább alul, alul lefele módosítjuk a környezetvédelmi célokat. Kedves képviselők, önök mind nagy és nagy kibocsátású autókat használnak. Az elektromobilitást miért nem támogatják? Brüsszelben vagyunk, Belgiumban, itt eléggé elavult atomerőművek vannak. Annyira ne veszélyes a helyzet, hogy a németül parlamentben felszólaltak annak érdekében, hogy ezeket az atomerőműveket kapcsolják le. Európa Európát hosszú távon fenntarthatóan károsítják ezek az atomerőművek. Az Európai Unió még az energia felhasználásának 20%-át sem fedi, fedezi megújuló energiaforrásokból. Ezt eléggé szegénységi bizonyítványnak tartom, hiszen egy nagyon gazdag régióról van szó hogyha amikor önök itt vannak e, Európában, egy Európánk van, egy világunk van, egy földgolyónk van, miért nem használjuk ki a lehetőségeket és az esélyeket? Köszönöm. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló a 223-as. Köszönöm szépen. Elének hívnak, európai tanulmányokat folytatok Brüsszelben. Már beszéltek eh, Trump elnökről, beszéltek a Párizsi Egyezményről, és felteszem azt a kérdést, hogy ugyanaz, ugye az Európai Unió nagyon vezető szerepet játszik ezekben a tárgyalásokban, milyen uh, tárgyalási pozíciót fog elfoglalni az Egyesült Államokkal szemben, hiszen az egyik legfontosabb tárgyalópartnerről van szó. Hogyan fog nyomást gyakorolni az Európai Unió az Egyesült Államokra, hogy betartsák az Párizsi Egyezményt, mert hogyha az Egyesült Államok ebből kilép, akkor borul az egész egy, borulhat az egész egyezmény. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig kollégáim bölcsességére hagyatkozva megadom a szót Eckhart úrnak. Köszönöm szépen, megpróbálok megint két percben válaszolni, mert különben megint kalapácsütést kapok. Ami a szabad kereskedelmi egyezményt illeti, én a szabad kereskedelmi egyezmény ellen szavaztam. Fontos megkérdezni a képviselőket, hogy ők hogyan szavaztak. Most ez a nemzeti parlamentekbe kerül. Minden nemzeti parlamentnek magának kell dönteni, hogy hogyan vélekedik ezzel az egyezménnyel kapcsolatban, úgyhogy a dolog még nem futott le minden nemzeti parlamenti képviselő felelőssége a szavazás. Nagyon fontos eh, az, hogy nem szabad eh, abba a eh, csapdába esni, hogy azt mondjuk, hogy a kereskedelem önmagában rossz. A kereskedelem önmagában nem rossz, de a jelenlegi módja rossz. A jobb kereskedelmi egyezményt akarunk, a kanadai az nem az, de vannak jobb opciók. Ricardo Portugáliából igaza van, pontosan ez az a kérdés, mi lesz majd a fejlesztési segéllyel? Az Európai Unióban Svédországon kívül egyetlen ország sem felel meg a nemzetközi kötelezettségvállalásának. Mindenki a NATO-ról beszél, és Trumpról, de sokan elfelejtik azt, hogy a fejlesztési segély is nagyon fontos. Jens Németországból, én biciklivel járok, igaza van a, a, az autókkal kapcsolatban, de én biciklivel járok, ami egyébként nagyon veszélyes Brüsszelben ami az atomerőművet illeti, itt az Európai Bizottságot kell nyomás alá helyezni, ugyanis támogatást engednek meg Nagy-Britanniában és Magyarországon azért, hogy új atomerőműveket építsenek. Magyarország ezzel még inkább függővé tesz bennünket Putyintól, és 15 másodperc Trumpra. Azt hiszem, hogy végeredményben, és ebben hiszek, az az ország, amely a, először átáll a zöld gazdaságra, ez lesz a nyertes. Ez, talán ezzel lehet meggyőzni Trumpot. Lehet, hogy új szénbányákat nyit meg, de meg kell győzni őt arról, hogy a zöld gazdaság felé kell fordulnia, hogyha vezető szerepet akar játszani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Mr. Leinen. Leinen úr, parancsoljon. A kereskedelmi politika változni fog, az világos, a CETA és a TTIP az első példái voltak arra, hogy hogyan változik a közvélemény hangulata, a közvita, a parlament a jövőben fenntarthatósági záradékot fog beépíteni az összes kereskedelmi megállapodásba, megvizsgálja majd azt, hogy a környezetvédelmi és a szociális standardok érvényesülnek-e. Én szeretném, hogyha a környezetvédelmi áruk kereskedelmére is sor kerülne, és az ilyen technológiák is részt a kereskedelemben, akadályok nélkül, és azt gondolom, hogy így a fenntarthatóságot sokkal jobban lehetne promotálni. Az éghajlati változás már most is nagy probléma, súlyos gond, és el kell ismer, el kell ismerni joga, Sajnos Ausztrália nem csatlakozott ehhez, de Új-Zéland egy részét elfogadta megállapodásnak. Európa le van maradva az elektromobilitásban, túlságosan a dízelre, pontosítottunk a dízel technológiára. Ez részben jobb, más szempontból pedig sokkal rosszabb, a légszínzés szempontjából is. És hogyha megnézzük eh, az USA-t, illetve a kínaiakat, ők az elektromobilitást eh, igenis promotálják. Nagyon fontos, hogy mi is összpontosítsunk erre az összes eh, készségünkkel. Csak 20%-a megújuló az energiaforrásoknak. Én Németországból érkeztem, Dániával, Ausztriával és Svédországgal együtt mik voltunk, mi voltunk a jégtörők a megújulók területén, és remélem, hogy sok további tagország követő példánkat, hiszen néhány év múlva um, általányos is dolgozhatunk az elektromos áramnál, lesznek fenntartási költségek, de az energia maga nem fog sokba kerülni. az utolsó mondatom, 8 évig uh, Bush kormányon, talán négy évet is túlélünk majd Trump alatt, és reméljük azt, hogy az ikati politikát az USA nem fogja megállítani. Well, can I just... Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a vitán. Azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos aspektus Európának az, hogy az emberek egymást meghallgatják. Ez pedig Nehéz, hosszú volt a délután, de reméljük azt, hogy eh, érdekesnek találták a vitát, bonyolult kérdésekkel foglalkoztunk, sok különböző vélemény jelentkezett, nagy mindegy, hogy a eh, fiatalok munkanélküliségéről, biztonságra vagy ezeket a kérdésekről volt szó. Remélem, hogy értékelték ezt a tapasztalatot. Mi a képviselőként ott tudunk, ahol önök ülnek most. Nem eh, értünk mindig egyet egymással, de nagyon fontos a közös nevező megtalálása és a kompromisszum eh, itt jelenik meg, mint szó a vitában, és a mai politikában a készséget gyenge pontnak értékelik gyakran, de úgy érzem, hogy európai perspektívából igenis a különböző véleményeket kell egyesíteni kompromisszum formájában, nem mindig zakkenőmentes a kompromisszum keresés, erről a képviselők nyilatkoztak ki, és köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek is hozzászólását. Köszönjük, hogy részt vettek a mai rendezvényen, és mindenkinek köszönöm a figyelmet. Azt szeretném megmondani, hogy sok képviselő bejött a terembe, de nem tudta végig itt maradni a vitán. Nekik is köszönöm az erőfeszítést, hiszen ez egy sűrű hét a parlamentben, és akik itt a panelben ültek, és tájékoztattak bennünket különböző kérdésekről, ötletekkel gazdagították a vitát. Köszönjük az ő hozzászólásokat, köszönjük, hogy eljöttek. És végül pedig, de nem utolsó sorban, Fejen elnöknek is köszönetet szeretnék mondani, aki ilyen sokáig itt tudott maradni a teremben. Tudom, hogy sokan akarják az ön idejét igénybe venni, de tudom, hogy a mai rendezvény közel áll az ön szívéhez, a polgárokkal való találkozást. Tehát köszönjük szépen, hogy szánt időt erre az alkalomra. És végül pedig én egy nagyon kis tagországból jöttem, Írországból, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy mi akkor is a kicsi az ember változást eredményezhet, és tagjelent az Európai Parlamentnek, és azt gondolom, hogy a képviselők együtt dolgoznak, megismerik egymást, ez ugyanolyan, mint a sportbizottság vagy az iskolai bizottság. Nem bonyolultabb, csak egy nagyobb helyebről van szó, többen vannak benne, nagyon sok különböző nyelv, de a céljaink világosak, mi egy jobb Európát szeretnénk, és nem csak ennek a generációnak a számára kívánjuk ezt, hanem a jövőbeni generációk számára is, de önöknek segíteni kell bennünket ebben. Köszönöm.